I would like to welcome you. Üdvözlök mindenkit a ma délelőtti munkán. Kérem foglaljanak helyet, és meg is kezdjük a munkát. So my first item is the, the... Uh, az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Én most abból indulok, hogy elfogadjuk. A jegyzőkönyveket eljuttattuk a tagoknak. Ha nincsen kifogásuk, akkor elfogadottnak tekintjük. Február 26-ai ülésről beszélek természetesen, és van egy néhány közleményem az önök számára. Egy új adminisztrátort üdvözlünk, Claire Gentát itt a körünkben. Üdvözlöm. Azt hiszem, nagyon érdekes munkában lesz része. Legyenek kedvesek vele. A FAM bizottságban és a szakpolitikai osztályon dolgozott korábban, és szeretném közölni azt is, hogy a meghallgatást június 23-ára szervezünk délelőtre a petíciós joggal kapcsolatos, május 4-én és 5-én lesz a mi következő ülésünk, és a Bundestag, a német parlament delegáció lesz velünk, illetőleg Timmermans alelnök úr is eljön közénk, és a szakbizottság munkájában részt vesz. 3 órakor délután 5-én, május 5-én. Remélem, hogy nagy számban lesznek jelen a tagok, hiszen egy rendkívül fontos vitáról van szó. A Timmermans féle találkozók kapcsán szeretném javasolni, hogy a koordinátorok szólnak hozzá első körben, és utána a Catch the Eye eljárás szerint dolgozunk. Nem voltak kommentárok az egyebekhez és ezzel a koordinátorok döntéseiről szeretnék beszámolni. Most volt a koordinátorok ülése, mielőtt bejöttek. Május 4-e, 5-i napi rend elfogadásával kapcsolatban egy módosítás van, és a módosított formában el fogjuk küldeni írásos elfogadásra a tagáknak. A, a spanyol petíciókat júniusban vagy júliusban kezeljük. Egyszerűen azért, mert választások vannak Spanyolországban. Aztán a szocialisták és demokraták egy pontjáról szeretnék beszámolni. Ők kapják a LIBE jelentést a földközi tengeri menekült ügy átfogó megközelítésével kapcsolatban az április 23-a dél a, az egyetértettünk, a, a, és elfogadtuk, ahogyan javasoltuk a módosított eljárást, a tizedik pontot, és Nem tudjuk elfogadni ezt a petíciót egyébként, és új információkra van szükségünk. És utána úgy döntöttünk eh, a koordinátorok ülésén, hogy néhány dologról tényfeltáró missziót indítunk megfelelő sorrendben most kaptam meg, tehát egy tényfeltáró missziónk lesz, egy lesz az év vége felé, egyszerűen azért be kell fejeznünk egy feladatot, Spanyolország ebben szerepel, a koordinátorok egyetértenek majd abban, hogy hova menjünk, és 2016-ra remélhetőleg szabadabbak leszünk, hogy találkozunk a polgárokkal, ott élnek, tehát a tagállamokhoz kimegyünk. Reméljük, hogy egy néhány tényfeltáró, akár három vagy még több ilyen misszióra is sor kerülhet. Ezt valamennyi frakció tudja támogatni, tehát hogy megkezdődjön a munka oly módon, hogy sűrűbben találkozunk a polgárokkal, és ne legyen ilyen távolság az intézmények és a polgárok között és egy petíció újraindításáról is volt egy kérdés Valence úr, és úgy döntöttünk, hogy foglalkozni fogunk ezzel az új PETI iránymutatások keretében. Erről a következő koordinátorok ülésén tárgyalunk, és az EFTD és Evita asszony is kérte, hogy a jugendom ügyet nyissuk meg újra ezt megbeszéljük majd a Bundestag kollégák látogatása összefüggésében a zöldek kérték, megnyissunk egy, egy, egy, egy petíciót, de erről az a döntés született, hogy nem nyitjuk meg újra a petíciót. És a Peti portállal kapcsolatban itt information on the next steps of, the project. then we have the visit of és utána itt van a Peti bizottság látogatása Velszbe, eh, vagy a Velszi petíciós bizottság látogatása, ők júniusban érkeznek egyébként a petíciós joggal kapcsolatos meghallgatás keretében, ők is eljönnek, ez egy plusz érték lesz, és javasoltam eh, hogy petíciós bizottságként évente tudunk megszervezni egy találkozót petíciós bizottságokkal a nemzeti szintről, és a legjobb gyakorlatokról tudunk véleményt cserélni, ezt egyébként elfogadták. És volt egy elbukott polgári kezdeményezés 30 km per óra az utakon, közutakon, és úgy az a döntés született, hogy nem fogadjuk el. Aztán az, úgy döntöttünk, hogy a szakpolitikai bizottság részéről, hogy tovább lépünk, mert más tanulmányok nem tudják lefedni ezt. És ennyi ez, amit elindítottunk, a koordinátorok ülésén eredményes és élénk vitát folytattunk, ezzel eljutunk a hetedik napi rendi ponthoz. Itt egy szavazásról van szó, egy ajánlásról szavazunk. A transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi megállapodásról van szó. Remélem, hogy itt van a szavazókártyájuk. Kérem, helyezzék el a gépekben ezeket. Margarétnak adok szót. Már említettem a koordinátorok ülésén, hogy ez a szavazás, ez a jelentés nem megfelelő módon, elfogadhatatlan módon került megtárgyalásra. Voltak módosítók olyan pártoktól, akik nem részesei a nagy koalíciónak, egyszerűen nem vették komolyan ezeket a módosítókat, és még arra se jutottunk, hogy még szavazzunk róla. Itt ez egy politikai mm, következtetés, de igaz, Általában az a helyzet, hogyha valaki nem része egy kompromisszumosnak, ami teljesen jogos és elfogadott, akkor az embernek joga van, hogy a saját módosítójáról szavazzanak, hogyha ez nem megy szembe, vagy nem fedi le a kompromisszumos. Hogyha kiegészítő jelleg, akkor el szavazni kell. Le lehet szavazni ezt természetesen, de hogy ignoráljanak módosítókat, ezt nem tudjuk elfogadni, ez nem megfelelő eljárás. És csak annyit mondok, hogy a 101-esről legalább szavazni kellene, de a jövőre tekintve itt vannak eljárások a házban, hogyha egy kompromisszumos nem fedi le a módosítókat, vagy nem megy szembe, ez a, a, mód, a kompromisszumossal, akkor szavazni kell róla. Ennyit szerettem volna elmondani. A 101-esről azt tudom mondani, a kémiai, a vegyi anyagok és GMO esetében genetikailag módosított organizmusoknál e, ez egy fontos kérdés, nem szerepel a szavazólistán. Szavazni. Szeretném elmondani, hogy az eljárásokról én döntök, természetesen külön szavazásról dönthetünk, kérheti ezt a külön szavazást, hogyha ez nem megy szembe a szavazás. Akkor folytassuk, hogy az kompromisszumossal. Jó, akkor további eljárási. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szociálisták és demokraták nevében van egy szóbeli módosító a szavazzol listán a 12. ponttal kapcsolatban, és szeretném elmondani a szocialisták és demokraták nevében, mi nem támogatjuk ezt a szóbeli módosítót. Csak kérem, ezt jegyezzék fel. Albioli asszony. Egészen röviden. Egyetértek a hozzászólással. Úgyis is a GUE nevében azt tudom mondani, hogy elutasítottak, elutasítottunk kompromisszumosokat, mert a mi álláspontunk nem szerepelt. Azt kérjük, hogy a módosítóinkról szavazzunk, mert ez kiegészítő jellegű módosító, és a kompromisszumosban nem szerepel és nem megy szembe gyakorlatilag. Azzal tehát teljes mértékben támogatom. Tehát külön szavazást kér, akkor ön is, akkor biztosítjuk ezt önnek. Can I now proceed to the vote? Akkor tovább léphetünk a szavazásra? Megkezdjük a valencai, jelent, valencai jelentést egyes Ki támogatja ellenszavazat tartózkodás? Elfogadva. Kettes támogatja ellenszavazat tartózkodás? Elfogadva. Hármas támogatja. Mert külön szavazunk első részben, vagy részenként szavazunk első. Ellenszavazott. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Támogatja. Ellenszavazott. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes módosító. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös támogatja. Ellen. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes. Támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Nyolcas támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellen tartózkodás elutasítva. Tízes támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 11-es most első rész a szóbeli módosítóval. A szóbeli módosítót elutasították. Akkor elutasították. Akkor szavazzunk az első részről. Támogatja? Ellenszavazat. Szerintem ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezár... Nem nyitom a szavazást. Kettő... Kettővel vannak többen a néppártban. Ebben az összefüggésben úgy értem. Tehát plusz két ember. Jó, most már rendben van. Igen, most rendben vannak a számok. Lezárom a szavazást. 11 en mellett, a 15-en ellene elutasítva. A más... Szavazunk a második részről. And the vote is open. Megnyitom a szavazást. Ezt Hát, eh, ugye, ugyanaz a többség lesz szerintem. Megnyitom. A második részről van szó, ugye? Második rész. A második rész. Megnyitom a szavazást a második részről. Megnyitom a második részt. Mindenki szavazott? Lezárom. 18-12 arányban elfogadva. Akkor 13-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 14-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 15-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, ellenőrizni kell. Megnyitom. The vote is closed is rejected. Amendment no seventeen 17 Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 18-as módosító kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Kitartózkodott. Elfogadtuk ezt is. 19-es. Mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 20-as módosító kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Kitartózkodott, elutasítva. 21 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 22-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonhármas módosító mellettem. Ellenem. Nem látom ezt jól, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást, és szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva, nem? 24 első rész. Mellettem. Ellenem. Elfogadtuk második rész. Mellettem. Ellenem tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük, nem? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító. Mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellettem, ellenem, Hát lássuk ezt. Mindig változtatgatják a véleményüket. Tehát tényleg rendesen szavazzunk. Pontosan. Akkor megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást. És bizony hasznos volna, hogyha a koordinátorok pedig jeleznék a tagjaiknak lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 30 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk 32-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellettem, ellenem, tartózkodás mert hát ellenőrizzük ezt Mindig változtatgatják, mintha nem volna konzisztens, hogy szavaznak a tagok. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elutasítva. 36-os. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 37-es, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 38-as, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 39-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 40-es, kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott, elutasítva 41 mellettem, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítva. 42-es mellettem. Hát a 41-es ellenőrzését kérték, akkor megnyitom a szavazást a 41-esről. Szavazott mindenki? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyvenkettes mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 44-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük ezt le akkor. 44-es. Megnyitom a szavazást a 44-esről. Remélem, hogy mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Na nézzék csak, 22 ellene. Igen, de hát megfelelően kell mutatni, hogy lássuk. 45-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 46-os, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 47-es, mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es módosító mellettem. 54-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. Nem mondják, hogy nem, hanem kérjenek ellenőrzést, hogyha nem értenek egyet. Megnyitom a szavazást. 54-es. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Elfogadtuk. 55 mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva. 56 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nem mondják, hogy nem, hanem kérjenek ellenőrzést. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást az 56-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-as. Mellettem. Mellettem ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért inkább ellenőrizzük le. Megnyitom az 58-asról a szavazást. Tehát az 58-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvanos. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63 mellettem ellenem, Tartuskodás. elfogadtuk. 64-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 65-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os, ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott, elutasítottuk. 67-es mellettem, ellenem, tart, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 67-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as mellettem. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os módosító. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Egyszerűen vak voltam négyes kompromisszumos módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás. Egyértelműen elfogadtuk. Akkor most lássuk a 86-ost mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 87 mellettem. Ellenem. Tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyértelműen. 88 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92 kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartóskodott, elfogadtuk. 93-as kitámogatja. Ki ellenzi? Ki Elfogadtuk. 94-es módosító. Ki támogatja szavazatával? Ki az, aki nem szavaz? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 95-ös mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellettem ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A zöldek külön szavazást kértek a 101-es módosítóról. Rendben van, akkor szavazzunk. Eh, nem, mellette, tehát a 101-esről szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 97-es kitámogatja. Ki ellenzi? Ki az, aki tartózkodott? Elfogadtuk. 99-es. Elfogadtuk a 99-es. 104-es. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott? Elutasítva. Csek. Jó, ellenőrizzük le. Hogyha egy kolléga kér, kéri egy csekket, akkor ezt megnyitjuk a szavazást, a 105-ösről szavazunk. 105, 104, bocsánat, a 104-ről. Most akkor lezárom. Elutasítva, egyértelműen. 105 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk 106 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elutasítva. Jó, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. On 107, the vote is open. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. amendment 108 in favor. 108-as mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 109 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 110 kitámogatja. Kiellenzi. Tartózkodás elutasítva. 111-es mellettem, ellenem, tartózkodás, hát ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 112 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 114 két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Jó, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást. De mutassák láthatóan, illetve hát most szavazzanak. És most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 116 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Hatos kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk, egyértelműen ráadásul. Most pedig az egész véleményről szavazunk, elektronikus módon, elektronikus módon szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mert még több szavazatra van szükségünk. Még mindig nyitva van a szavazás. Egy személynek még szavaznia kell. Ha nem, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen! Köszönöm persze az előadók munkáját, és már is tovább megyünk. A következő témáról szavazunk. you know, the socialists were far better than I thought. I don't either know which one is mine. I don't have it. Um, yeah, I have it here. So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 Hetes módosító. Ezt visszavonták. A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as módosítót visszavonták, úgyhogy a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 tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette, mondja még egyszer az elnök asszony, mellett ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 23-as módosító indítványról. jó lenne, hogyha a koordinátorok mutatnák, legalább nekem, hogy uh, hogyan szeretnek szavazni. Én is tag vagyok, én nek tudnom kell, hogy hogy szavazzak. Jó. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, javítja magát az elnök asszony. 32-es mellette. Ellenes, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk, elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette. Ellene, tartózkodás, el jóvá hagytuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 49-est visszavonták, 50 mellette ellene. Jóvá hagytuk. 55 mellette. 55 mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette. Ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 54 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 6 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 63 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette. Ó, nem, ez oka fogyottá vált. 67-es. Nem? 67-es. Igen, szavaztunk róla, mondja az elnök asszony. Okay, the request by the Greens... A zöldek kívánsága, hogy a hatosról szavazzunk, 66-osról szavazzunk, azon kiegészítés miatt, ami nem volt benne a 61-esben. Ezért szavazunk róla mellette, a 66-os mellett. A kiegészítő rész mellett, amiről a zöldek úgy érzik, hogy ezt nem fette le. Mellette, ellene. Tartózkodás tartózkodás, ellenőriznem kell. A 66-osról megnyitom a szavazást. And I close it. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt is. A 72-esről megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 76-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 79-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 80-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 82 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-at visszavonták, 89-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 90-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92. Szoladád a jelentéstevő szót kért, parancsoljon. Elnök asszony, van egy kis kétségem. a 82-es, okafogyották, és az 55-öst elfogadtuk, és szerintem az 55-öst elfogadtuk, tehát nem tudom, hogy a 82-esről miért szavaztunk. Ö, épp most ellenőriztük, és tökéletesen igaza van a Azt mondják, ezt a szavazást most érvénytelné vált, minősítem is kivesszük. 92-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Valaki ellenőrizni szeretné a 96-ost? Igen? Jó, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 97-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 97-est. Megnyitom a szavazást. És le is zárom. És jóvá hagytuk, elfogadtuk. Kisi többséggel, de nagyon is igazuk volt, hogy ellenőrzést kértek. 98-as mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 99 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 105 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 106-os mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a jelentés tervezett egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. És szinte teljes egyhangúsággal elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, hosszú volt ez a szavazás. Tovább tartott, mint az bárki várta volna. Úgyhogy itt most már azonnal tovább kell lépnünk Paul Stefan és a Ferenc Lebensraum petíciójára. Ez a 1004 per 2014-es petíció. Nagy örömmel üdvözlöm a petíció benyújtóját, Paul Stefánt, aki egy PowerPoint prezentációt fog bemutatni, ezután pedig a bizottság kap szót. De kérem, érezze a támogatásunkat, és elnézést szeretnék kérni öntől is, hogy ennyire hosszan szavaztunk, de most már legalább tudja, hogy mi is zajlik ebben a bizottságban. Most megkapja a szót 5 percben. Dankeschön. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm Klaus Stefana nevem az osztrák kormány által elismert Lémeszra Matiktál vezetője vagyok. A B147 Braunau és Strasvalheim közötti, Strasvalheim közötti szakasz a témája annak, amivel foglalkozunk. Az egész projekt tervezése elkészült, és a jelenlegi B147-essel párhuzamosan vezetnék ezt az utat. A öt részre osztották a felelős politikusok ezt a projektet. Igen. Mit a a ezzel indokolták azt, hogy környezeti tanulmányt a 2000-es törvény értelmében nem tartanak szükségesnek, mivel felosztották a területet, mint mondtam, az első szakasz, a Matikofen Mutterfing, mint egy 9 kilométeres szakasza lenne. Ezt a szakaszt megint csak három további részre osztották fel az Európai Bíróság jogalkalmazása értelmében mindenek előtt a felosztást így úgy értelmezzük, hogy igazából lehetővé teszik, hogy nem működjön a megfelelő ellenőrzés. Az igazi célja ennek az lenne, hogy 2018-ig az A94-es autópályát Magyarországgal összekössék az osztrák A1 és A10-es autópályákkal. Ezzel egy új észak-déli tenger jönne létre sűrűn lakott területen. Valójában kiderül, hogy sokkal nagyobb lesz a forgalom, mint ahogy az egyes szakaszokra tervezték, ami azt jelenti, hogy környezeti hatástanulmányban szereplő küszöbértékeket át fognak lépni. Az egész B147, mint egy 40 kilométeres és igen sűrűn lakott területen vezet keresztül. Például Sálchen város központját ketté vágják. Ez pontosan látszik egyébként itt a dián is. A környezeti hatások jelentősen befolyásolják az itt élő emberek egészségét, és hosszú távon korlátozzák őket és a megfelelő környezetvédelmi vizsgálat kikerülése úgy valósul meg, hogy szalámi taktikát alkalmaznak, és azzal, hogy lassan építkeznek, még rontják a helyzetet. Braun és Strasswaldchen egész, de Németországban és Csehországban is láttuk korábbi képeken, figyelembe kell venni nagyobb területeket is a hatásvizsgálat keretében, hogy a 2000-es törvény értelmében lássuk, hogy mi történik. Azonban ezt a fajta vizsgálatot a hatóság sosem készítette mivel nem sikerült a megfelelő rendezési tervet létrehozni, nem tudunk beleavatkozni az engedélyezési terv hiányában. Egyébként pedig kellő időben nem mondták be az ott élő lakosokat. Végül pedig a augusz egyezmény, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő jogvédelmet kapjanak az emberek a környezeti üdegben, ez nem valósul meg. Egyébként pedig a közvéleményt nem vonják be a döntéshozatalba környezeti ügyekben. Ez a hatodik cikkben egyébként szerepelne tehát nincs, az egyezményt nem tartják be. A projekt következményei számunkra egyrészt egészségügyi terhelést jelentenek, és ez tovább fog romlani. Másfél millió ember, eh, más, másfél millió hektárt tesznek tönkre egészséges területekből. Az emberek nem tudják megközelíteni egymást az egész projekt eh, következtében teljes eh, településeket vágnak ketté, és tovább növekszik az árvízveszély is, és tovább romlik a talajvíz helyzete. Egyébként pedig a haszon nem indokolja magas költségeket. Professzor Magút, a Bécsi Műszaki Egyetem professzora készített egy ilyen tanulmányt, például Patik Hoffen esetében egy 20%-os terhelés csökkenést tudunk elérni a forgalomban, tehát nem túl nagy az eredmény. Mi azt kérjük önöknek, hogy egy gyorsított eljárást kezdjenek, ugyanis július 4-én már meg akarják kezdeni az építkezést, és egyszerűen semmiféle lehetőséget nem kapunk arra, hogy itt közbeavatkozzunk. Az osztrák szövetségi kormányt és a felső ausztriai tartományi kormányt szólítsák fel, hogy a 2000-es környezeti hat törvényt tartsák be az egész útszakasz vonatkozásában, de vizsgálják a németországi és a csehországi hatásokat is. Segítsenek abban, hogy az osztrák köztársaság az idevágó egyezmény értelmében biztosítsa a jogainkat, hogy az egyezményben szereplő jogokkal élni tudjunk. Egyébként pedig nem tudunk tovább lépni. Talán a támogatást tudnak adni abban, hogy a felsőosztály kormány egy intermoduláris tervet készítsen a közlekedésre, és reméljük, hogy nem csak az EU parlament vesz komolyan bennünket, hanem Ausztriában is, felsőosztályban is komolyan vesznek, és ha most megnézem, két, kétségbe esettek vagyunk, dühösek is vagyunk egyébként, hiszen vannak negatív hatások, és ezt mi viseljük el a negatív hatásokat de másrészt mindenek előtt arról van szó, hogy a politika nem tartja be a saját törvényeit sem. Mint már mondtam, tehetetlenek vagyunk részben, és a demokrácia nem túl erős az eljárásban. Kérem segítsenek, hogy betartsák a törvényeket. Köszönöm szépen. Örülök, hogy egyáltalán van petíciós bizottság is rendelkezésünkre, hogy komolyan vesznek bennünket. Ez egy jó érzés, és ez egy új megtapasztalat számunkra. Köszönöm, hogy eljöhettem és elmondhattam a véleményet. Köszönöm a figyelmüket és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Stefan úr, hogy ilyen hosszú utat is felvállalt, hogy eljöjjön közénk, és elmondja a véleményüket. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének Heidkamp úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a panaszosnak is a magyarázatot. Szeretném előre bocsátani, hogy a petíciót csak tegnap kaptuk meg teljes terjedelmében, ezért kérem bocsássák meg, hogy nem végleges álláspontot alakítottunk ki. Abból indulok ki, és az első tanulmány azt is bizonyítja, hogy a mellékletek igenis fontosak, amit a petícióhoz csatoltak és ezeket természetesen részletesen elemeznünk kell, és meg is fogjuk ezt tenni. A panaszos két nagy témát vetett fel ebben az összefüggésben. Az, egy, az első téma, mint elmondta, az úgynevezett szalámi taktika. Itt az Európai Bizottság nevében hozzá járulok, illetve elismerem, hogy az Európai Bíróság felfogása szerint tényleg az a helyzet, és Hát természetes ez valahol, hogyha egy egyetlen projektet önkényesen felosztanak kis ö, projektekbe, hogy a környezeti előírásokat megkerüljék, az ö, ez nem engedhető meg. Szeretném összefoglalni most, hogy mi hogyan látjuk a helyzetet, hogy ugyanonnan induljunk az osztrák ö, törvény egyébként 10 kilométeres szakaszt ír elő, amit már ilyen környezeti vizsgálatban kell megvizsgálni és természetesen a térségre gyakorolt hatásokat, amikor adott esetben eh, kumulatív hatások is eh, érvényesülnek, eh, el kell végezni a vizsgálatot. A panaszos egyébként elmondta, hogy a teljes projekt tervezése elkészült. A kérdésünk most itt az, hogy a dokumentumokban, az engedélyezési döntésekben hol jelentkezik az, amit mi látunk, hogy amit látjuk, öt projektből osztották fel a 40 kilométeres szakaszt, és az első részprojektet még három további alprojektre osztották, és azt látjuk, hogy a három al projektből az elsőre van engedély, a másodiknál éppen most készítik elő az engedélyezést, a harmadikban pedig ez a szakasz még nem lépett be, tehát ezt összeadjuk, akkor még nem jutottunk el eh, a küszöbértékhez, tehát amit az elején említettem, szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogyha egy második projekt egy térbeli összefüggést is mutat, és terveznek egy ilyet, akkor felül kell vizsgálni, hogy a kumulatíve milyen hatások jelentkeznek az első projekt összefüggésében és esetleg bevonhatjuk az egészet ebbe a vizsgálatba majd. Az Európai Bizottság részletesen megvizsgálja a tényeket, és utána elmondja a véleményét. A második pont, amit nagyon érdekesnek tartok, és amit a panaszostól kaptunk, itt az Óhoz egyezmény be nem tartásáról van szó Ausztriában, vagy nem teljes mértékben ültetik ezt, tehát itt az szerepel, hogy ő egy elismert környezeti szövetség vezetője. Ilyen értelemben mi így látjuk ezt, nem vehet rész, nem kérvényezheti a engedélyezést. Hogyha negatív döntés születik, egy építési engedély kapcsán, a, akkor adott esetben bíróság előtt támadhatóvá válik ez, és itt lép be a mostani helyzet. Nincsen negatív döntés, kérem korrigáljon, hogyha nem így van, ahogy én mondom, de nincs is lehetőség elismert környezetvédelmi szervezetként fellépni a bíróság előtt. Itt előfordulhat, mondom, hangsúlyozom, előfordulhat, hogy adott esetben egy szabályozási rés van, talán akár még az osztrák jogalkotó sem ezt szerette volna. A kérdés most az, hogy van -e végleges engedélyezési döntés, ami ellen fel tudnak lépni, és a második kérdésünk, hogy végig gondolták-e, hogy tiltakoznak-e bíróságon is, tehát olyan értelemben, hogy önök nem eh, kérvényezhetnek eh, megfelelő eljárást az engedélyezés megtámadása kapcsán, és eh, itt az, Európa, az osztrák legfelsőbb bíróság is szóba kerül, és a kérdés az, hogy egy későbbi időszakban kötelező lehet -e egy negatív döntés, és adott esetben bevonj, mert a személyek később nem tudják megvédeni az érdekeiket. Nem tudok pontos időt mondani, de nem sokára úgy gondoljuk, hogy megszületik az Európai Bíróság ítélete, és abban is állást foglalnak majd, hogy a környezetvédelmi szervezeteknek mennyiben biztosítják a hozzáférést a bírósági úthoz. Mi ezt az ítéletet majd elemezni fogjuk, és ebben az összefüggésben az ön által még megkapandó információk bevonásával fogunk majd reagálni és megvizsgálni az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel megnyitom a kollégák előtt a lehetőséget. Becker úr van a listámon. Kérem, komolyan csúszunk, komoly késedelemben vagyunk, és el fogom a, venni a mikrofont, már egy fél órát csúszunk, tehát Becker úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt bizottság, panaszos. Szeretném elején elmondani, hogy egy igencsak sürgős ügyről van itt szó, mert néhány héten belül el akarják kezdeni az építkezést. Ezért a petíciós bizottságnak köszönöm, hogy sürgősségi eljárásra lehetőséget kínált. Ezért nem tudom megérteni, hogy az Európai Bizottság képviselője arról beszél, hogy csak tegnap kapta meg a dokumentumokat. Ezt tisztázni kell, ez egy nagyon kemény dolog, és ennek utána kell járni. Egyébként pedig világos, hogy súlyos szemrehányásról van szó, tehát hogy a környezetvédelmi törvényt meg akarják kerülni, ezt az Európai Bizottságnak meg kell néznie. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének, hogy nem hivatkozik a tegnapi késői átvételre, hanem igenis szerzett érdemi információkat, és ő is adott érdemi információkat, és nem azt mondja egyszerűen, hogy nem volt időm. Mivel nem sokára el akarják kezdeni az építkezés, gyorsan kell lépni, hogyha az említett környezetvédelmi törvényt nem tartanák be, akkor azonnal lépni kell, amennyiben ilyen eredményre nem jutunk, akkor ez már megoldódott. De rendkívül fontos az ügy. A kérdés az, hogy egy hatóság megkerül-e egy törvényt, vagy nem. Ezért aztán az osztrák hatóságok véleményét is meg kell szerezni méghozzá nagyon gyorsan. Péter jár. Itt folytatnám, amit Becker úr mondott, abból indulok ki. Itt, itt nem is úgy látszik, hogy egy osztrák specialitásról van szó, látjuk egy ilyen sí területet is felosztottak, hogy ne kelljen ilyen környezeti vizsgálatot készíteni. Utóbb kiderült, hogy ez nem igaz. Itt most gyorsan akartunk reagálni. Köszönöm Becker kollégának. Sokra nem megyünk vele, ha később azt mondjuk, hogy nem működtek jól a dolgok. Meg kell előzni ezt. És igen, az Európai Bizottság joggal mondta az első 10 kilométerre nézve nem tudunk csinálni semmit ha csak nem, azt mondjuk, hogy ugye, hogyha azt mondják az osztrákok, hogy nem akarunk többet építeni. Most először is az osztrák felelősöktől kéne megkérdezni, akartok-e ennél többet építeni, vagy nem? 10 kilométernél, vagy nem? Tehát ugye az nem megy, hogy 10 kilométert építenek, annyit kezdenek először is, utána nincs összefüggés a további szakaszokkal. A projektnek csak akkor van értelme, hogyha az egészet megépítik, tehát hogy július 4-én akarják kezdeni, és hát nyilván a második szakasz nem lehet majd megtiltani, tehát ezt se fogja a lakosság megérteni. A kérdésem az a bizottsághoz, hogy hogyan tudnak további információkat szerezni az osztrákoktól. Mit terveznek? Nem láttok senki mást. Akkor nyitva tartjuk a petíciót megköveteljük a szükséges információt az osztrák hatóságoktól. Nagyon gyorsan, a lehető leggyorsabban információra van szükség, méghozzá oly módon, hogy az állandó képviselethez fordulunk itt Brüsszelben, és utána folytatjuk, megtehetjük ezt. Köszönöm szépen. Van azos, elégedett egyenlőre? Én is, egész, <laughs> ön, én is elégedett vagyok, ha ön is elégedett. Köszönöm szépen. Szeretném még valamit hozzáfűzni? Tehát ön elégedett. Látom, világít, igen. Egyébként pedig az Európai Bizottság számára itt van Brauna és Salzburg között mi az, amit terveznek elkerülő utat. De a többi csak úgy jön, tehát ugye 2010-ig így közzétették ezt, azóta nem. Igen, megértjük, és beszéljen a bizottság képviselőjével most mindjárt, és folytatjuk azzal, hogy mi megkeressük az osztrák állandó képviseletet Brüsszelben. Megkapjuk az információt, amire szükségünk van, és kellemes, biztonságos hazautat kívánok. A következő petíció a 1833-as, 2013-as Gizele Örben és Gabriel Mencen itt mm, szóval több állatvédelmi szervezetről van szó. Remélem itt vannak az érintettek. Hol vannak a panaszosok? Megvannak. Kérem foglaljanak helyet, és már is megadom önöknek a szót 5 perc erejéig. Tessék parancsoljanak. Could, you, could we get started as soon as possible? Kérem, hogy minél hamarabb kezdjük el, ugye videót is akarnak mutatni. Tehát kérem, csapjanak a lovak közé. Igen, tisztelt elnökasszony, igen, tisztelt képviselők. Gizella Urban vagyok, a Állatbarátok Határok Nélkül szervezettől. Két 2000 nem, a tolmas nem tud fordítani, mert teljes zaj jön a háttérből, kérjük, hogy kapcsolják ki a, a tehát két hang van, a tolmács nem, nem tud tolmácsolni, megy egy számít, nagyon sajnálom, nagyon szívesen fordítanak, de ez így nem megy. Most tud fordítani a tolmács, nem, most sem. Wissenschaftlich unzuverlässig sind. Stattdessen gibt es mhm. effektive, tierversuchsfreie Testverfahren, Viszont elnézést kér a tolmas, de most hallja, csak vannak állatkínzás ellen mentes teszteljárások, ezek az alternatív módszereket azonban sajnos ez ideig nem validálták. Viszont nem nagyon tudható, hogy magát az állatkísérletet se validálták sohasem. Csupán Németországban 10 másodpercenként meghal egy állat az állatkísérletekben, évente Németországban 3 millió állatot ölnek meg. Ki állatkísérletben az EU 12 milliót évente, és sokkal több a, a, nem tudható szám és évente Németországban 58 ezer ember halt meg olyan gyógyszerek mellékhatásaként, amelyeket állatkísérletekkel engedélyeztek. Ez a negyedik halálok. Nem kell különösen tudományosan képzetnek lennünk, hogy á, sejtsük, hogy az állat által szerzett eh, információk csak külső információk lehetnek, nem érvényes, nem lehetnek érvényesek az embernek, emberre, sőt, mi több magára az állatra sem feltétlenül érvényes, csak arra az egyetlen állat egyedre. A józan paraszt tész elegendő ahhoz, hogy eh, megsejtsük, hogy a patkányokon eh, bebizonyított tényállások nem alkalmazhatók az emberekre. Egy rövid filmet akarunk megmutatni, 34 éven készült ez a film. Mint tudják, az EU törvényei és a nemzeti törvények a rákcsálókon túl egy nem rákcsáló típusú kísérletet és előírnak az engedélyezéshez, ez lehet egy primát, tehát egy majom, vagy egy kis disznó, de általában ez a kutya. Általában a kutyát használják tehát erre a kísérletre. Ebben az esetben a timetil foszfátot kísérletezik, vagy alkalmazzák a kutyán.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 de biztosíthatom, hogy tanulmányoztuk a petícióját, a petíciós bizottság minden benyújtott információt tanul, tanulmányozott, tehát úgy gondolom, hogyha beszeretné fejezni, akkor kérem, hogy fejezze be, és utána megadnám a bizottság, az Európai Bizottság képviselőinek a szót. Ich möchte den Film trotzdem kurz, äh, der jetzt nicht gelaufen ist. Röviden most elmondanám, mi látható filmben, amit nem is látnak. Egy svájci laboratórium látható, és egy a trimetil foszfát kísérletet hajtják végre. Öt bígel kutyát választottak ki a hosszú távú toxicitás vizsgálatára, és a film megmutatja, hogy milyen brutális erőszaknak teszik ki ezeket a békés állatokat egy ember megragadja a kutyát, a második letuskolja a torkán a mérgező gyor, gyógyszert, mérgező anyagot, a állat görcsbe rándul, hány, az egyik kutya ott meg elpusztul, még egy picit próbálja csóválni a farkát, de aztán elpusztul a 155. 55. napon az utolsó bigli is meghal. Milyen jogosultsággal lehet ezeket az állatokat így kínozni? nem súlyosan uh, morálba ütközője ti, titkosan megmérgezni egy élő lényt. A Rics um, valamint a biocid irányelv, illetve az 544 per 2001-es peszticid irányelv és a novel food irányelv azt írja elő, hogy az ad a vizsgálatokra vonatkozó előírások nem mindig felelnek meg a tudomány állásának. Hiszen az OECD szintjén már 40 alternatív módszer is létezik az amerikaiak, Mm, hát az előttünk szóló is hosszabban beszélt. Az előttünk szóló is hosszabban beszélhetett egy kicsit. This is very important, but I can assure you that, that my colleagues... Biztosíthatom, hogy a kollégáim tanulmányozták ezt a petíciót, Sajnos a videót nem tudtuk látni, tehát kérem, hogy most adjuk meg a bizottságnak a szót, és utána a kollégáknak, és utána ön lezárhatja a vitát. Így, el, így haladhatunk, rendben van, akkor most megadom a bizottság részéről. Karin Kiliannak a szót. Tessék, parancsoljon Kilian asszony. Thank you very, uh, very much, uh, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen. Átfogó válaszokat adtunk az első meghallgatás során, az eredeti, a petíció befogadását követő válaszunk során. Három fő aspektusra szeretnék koncentrálni, amelyről a panaszos a petens beszél egyrészt, hogy mennyiben tekinthetők az állatok a tudományos modellnek az emberek is a gyógyszerek kísérletekben, aztán a toxikológitás kérdéséről, illetve az adatok, um, főleg REACH-ben felhasznált adatok relevanciát illetően. Visszautasítom a petens által tett katolikus kijelentést, hogy az államt um, nem uh, működhet az ember kísérlet számára modellé. Ez semmilyen módon nem jelenítte meg a tudományos konszenzust. Ráadásul az gyógyszer um, kísérletek és a gyógyszer kutatás száz éves sikereit hány fittyet ez a kijelentés, már pedig ezek a gyógyszerkísérletek nagyon gyakran állatkísérletekkel működtek, tehát az állatok nagyon gyakran igenis modellként működhetnek az, ember kísér, az emberek számára. Egyetlen kutató sem állítja, hogy a modellek százszázalékosan, tökéletesen leképezik az embert. Ez világos, és nagyon fontos, hogy ismerjük az állatkísérletek határait, korlátait, és így használjuk őket. Az új technológiák, amelyeket a tudományos kutatásban alkalmaztak, hatalmas előrelépést jelentettek például a molekuláris mechanizmusok vagy a sejt mechanizmusok működésében, amelyekkel egyre inkább ki lehet váltani az állatkísérleteket Egyre kevesebb állatkísérletre van tehát szükség ezen új felismerések segítségével, és egyre megbízhatóbbak ezen közben a tesztek és a kísérletek. Ezen új technológiák és mechanizmusok, valamint ez az új a tudományos életben felhalmozódott tudás, a kirak kondó mozaik, mozaik köveit eh, adják ki, de ezeket még nem tudjuk egy teljes modellé összerakni, tehát nem tudjuk, hogy egy teljes működő organizmusban mi működik. Éppen ezért továbbra is szükség van az állat kísérletekre a belátható jövőn belül. Második eh, felvetés, van-e alternatívája az állatkísérleteknek? A fenti okoknál fogva a, toxikológiá, a toxikológiában is igaz az, ami a gyógyszerkísérletekben igaz. Egyre több alternatív módszert használunk, egyre nő a tudás, egy csomó in vitro vagy laboratóriumi módszert, valamint számítógép alapú módszert alkalmazunk a toxikológia területén, előre jelezvén így más vegyszerek toxikus voltát. De a tudományos közélet még egy, egyetért abban, hogy még nem tudunk lemondani sajnos az állatkísérletekről. A bizottság közös kutatószolgálata, a JRS és erre vonatkozó tanulmányokat készített el. A egyszerű lokális hatások értékelésében, mint például a bőrérzékenység vagy a szem izgalom, már vannak stimula, olyan in vitro kísérletek, amelyekkel ki lehet váltani az állatkísérleteket, de a teljes organizmusra gyakorolt hatását a vegyszereknek csak állatokon tudjuk ellenőrizni. A petensek többször említették a Toxicity in the 21st Century programot az USA-ból, és azt mondják, hogy az USA-ban szabályozó célból használják ezt. Jelzem, hogy ez nem jeleníti meg teljes egészében a projektek eh, valóságát. A projektek kísérleti fázisban vannak, és igyekszenek összeszedni a vegyszerekre vonatkozó kísérleti tudást annak érdekében, hogy az ilyen módszereket továbbfejleszthessék. És rövid és középtávon a projekt célja az lesz, hogy screening eszközként használják eh, ezt a ezeket a módszereket meghatározva azokat a vegyszereket, amelyeket további vizsgálatok tárgyává kell tenni. A vegyszerek kockázat elemzését az USA-ban továbbra is állatkísérleteken végzik, és az adat állomány iránti követelmények hasonlatosak az EU-n belüliekhez. Ami pedig a bizottság alternatív vizsgálataira koncentroló tevékenységét illeti. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen alternatív módszereket, de és nem is akarom ezeket részletesen leírni, de egyelőre kiválthatatlanok az állatkísérletek. A REACH és más jogszabályok tekintetében mindig módosítjuk, modernizáljuk a jogszabályokat, a legújabb um, tudományos vizsgálatok eredményeképpen a panaszossal benyújtott jogértelmezést meghaladt az időt, azóta a REACH teszt módszerekre vonatkozó rendeletét módosítottuk, azóta tehát, hogy a petens összeállította az ellenzését, és a peszticidek tekintetében is az adat állományra vonatkozó elvárást módosítottuk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, ez egy nagyon pontos és nagyon lényegre törő áttekintés volt. Köszönjük ezt a bizottságnak, és talán ez ösztönözheti a petenseket, a panaszosokat is arra, hogy megvizsgálják, hogy milyen munkát végez a bizottság. Megnyitom a vitát, Margaret Oken először. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljöttek. Dániában én az állatkísérleti tanács tagja voltam, az állatok szószólójaképpen. És a munkám során megtanultam, hogyha az OECD szabályainak megfelelünk, óriási különbség ez attól, ami a filmben van, mert ez drámai mögött történik. Én részt vettem én az állatvédelmi törvények megfogalmazásában Dániában. Tehát, hogyha az OECD szabályait betartjuk, akkor nem szenvedhet az állam, az állat. Mondjuk egy fájdalomcsillapító vizsgálata során nem szabad fájdalmat okozni az állatnak ehhez viszont sokkal több állatra van szükség. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy betartják-e a minden tagállamban az OECD szabályait? Ez az első kérdés. Másodszorban. Az ipar persze örülne, hogyha megszüntetnénk az állatkísérleteket, hogyha betiltanánk, hiszen ez hallatlanul drága. Drágák az állatkísérletek. És hogyha összehasonlítjuk az USA-val a helyzetet, tisztába kell lennünk azzal, hogy az USA-ban létezik a Pro Safety szabály, ami azt jelenti, hogy ha valami történik egy eh, személlyel, akkor már is jönnek az ügyvédek rá, ugranak az ügyre, és persze kártérítési pert akasztanak a gyógyszergyár nyakában. Nálunk ez még nem annyira elterjedt ez a módszer, éppen ezért eh, a szabályozással kell biztosítani, hogy eh, nehogy semmilyen, baj, semmilyen bajt ne okozzanak a gyógyszerek. Ezért sajnos nem tudunk még lemondani az állatkísérletekről, de ne gondolják, hogy mi az ipar máshogy helgedűsei volnánk, vagy hírvívői volnánk, nem. De mondok még egy példát. Nem olyan régiben, régen Dániában egy érdekes kutatást végeztek az endokrin diszruptoroktól. Mire a vegyipar, a gyógyszeripar azt mondta, hogy nem akarnak állatkísérletet végezni. Most rendelkezésünkre áll az endokrin diszruptorok veszélyességére vonatkozó bizonyíték, ezt az állatkísérletekből szedtük, gyűjtöttük be ezeket a bizonyítékokat, és hogyha nem rendelkeznénk ilyen állatkísérleti eredményekkel, nem tudnánk megváltoztatni ezt a helyzetet. a férfiak terméketlenségére vonatkozó ismereteink is terjedtek. Csodálkoztam is, hogy a férfiak miért nem rontottak a barikádokra, hogy elveszték a termékes termékenységüket, de úgy tűnik, hogy ez nem annyira izgatja őket. Hát az endoktrin diszruptoroknak ilyen ö, kihatása is volt, szóval nagyon fontosak ezek a kísérletek. Sajnálom, hogy az államkiskálat kísérletek mellett kell érvelnem, de ha betartják az OECD szabályokat, akkor úgy gondolom, hogy mindenki jól jár el. Péter jár. Ja, Bocsánat, először Eleonora Evi, aztán Péter jár. Eleonora, tessék. Okay. Um, volevo fare... Csupan. Én is hozzá akartam szólni. Köszönöm a panaszosoknak, hogy felvetették ezt a nagyon fontos kérdést, ezt a problémát. Ez egy nagyon súlyos probléma Tudjuk azt is, hogy egy európai um, állampolgári kezdeményezés aláírása gyűjtik, Stop Vivisection, ez a címe, vesetek véget az élve boncolásnak. Um, én úgy gondolom, hogy a bizottság bár nyugtatni akart bennünket, de ennek ellenére ez egy hallatlanul fontos kérdés, nagyon nagy figyelmet kell rá fordítani és e, azon is gondolkoznunk kell, hogy hogyan lehet a REACH jogszabályt átalakítani, annak érdekében, hogy kiküszöböljük az állatkísérleteket. De persze léteznek alternatív módszerek, amelyek sokkal hatékonyabbak az állatkísérleteknél, de ezeket nem értékelték még. Pedig ezek az alternatív módszerek, innovatív módszerek eh, fontos, hogy bekerüljenek az elfogadott módszerek eh, keretébe, hiszen így lehetne kiváltani az állatkísérleteket, amelyik nem is olyan hatékonyak. És akkor, amikor megterveznek egy gyógyszert vagy egy eh, vegyszert, és utána az egész életútjuk során um, um, a bevezetéshez vezető út uh, során uh, állatkísérleteket alkalmaznak, de ugyanakkor a gyógyszerek csupán 0,04%-a kerül alá, ezeket csak 4%-et vetik alá ezeknek a kísérleteknek. Egy szóval, a emberi egészség nagyon fontos, de az állatok egészségéről már erkölcsi jogból sem fejezhetünk, feledkezhetünk meg, de természetesen az emberi egészség mindenek felőtt való szempont. Most pedig Péter Jár kapja meg a szót. Első észrevetelem hogyha megvitatunk egy petíciót a petíciós szakbizottságban, akkor ez azt eh, mutatja, hogy a tagok fontosnak tartják a problémát, melyel politikailag foglalkozni kell. Máskülönben, hogyha egyszerű választ lehetne adni, gyorsan lezárnánk a petíciót. A bizottság egy mellékmondatában hangsúlyoztam, hogy különböző szervezetek aktívak ezen a területen, és eh, az elmúlt húsz évben azért jelentős változásokat lehetett elérni az állatkísérletek területén. Új technológiákat dolgoztak ki, a HTP alapon, és az a kérdés, hogy hogyan lehet, ha már nem is beszüntetni örökre, de legalábbis csökkenteni az állatkísérleteket. A bizottság arról is beszélt, hogy aktualizálja a REACH jogszabályt a tudományos eredmények fényében. Úgy gondolom, hogy ha nem lehet teljesen kizárni az állatkísérleteket, legalábbis minimalizálni kell a felhasználásukat. Mm, az is szörnyű, hogy gyakran a kísérleteket többször megismételik eh, rendszeres időközönként meg eh, nem kell minden kísérletet mindenhol elvégezni ebben a nagy Európában, elegendő legyen, hogy egyszer végezzék el, de még fontosabb, hogy az új technológiákat használjuk. Tehát, hogyha sejt alapon látható, hogy egy anyag károsító, káros hatással van, akkor nem kell még az állatoknál is bebizonyítani, mit már a sejtkísérlet alapján tudunk, egyszerűen mondva. Ezért azt gondolom, hogy az önök tevékenységének nagyon is értelme van, a politika figyel az önök felvetésére, de persze igyekszünk egy kompromisszumot találni. Szigorúan néz rám az elnök asszony. Köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos ez a probléma, és pontosan ezért szeretnénk elmondani a petíció benyújtóinak, hogy május 11-én nyilvános meghallgatást tartunk egy európai polgári kezdeményezésről, amit webstreamen el lehet érni, majd egész Európában nézhető lesz, tehát élőben, és ez az boncolásról szól. Ez nagyon jól fogja nyomon követni azt, amit önök a petíciójukkal elkezdtek, és folytatni fogjuk a probléma megvitatását az Európai Bizottsággal és szakbizottságunk is részt fog venni a nyilvános meghallgatáson, ami az élveboncolás betiltásáról szól. Azt javaslom, kollégák, hogy most zárjuk le a vitát erről a petícióról, és a meghallgatáson folytassuk ennek a kérdésnek a megtárgyását. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak hozzánk, jó utat haza, remélem még Brüsszelből is látnak pár dolgot, mielőtt hazatérnének. Most pedig be kell gyorsítanunk, mert rengeteg napi rendi pontunk van. Ernesto Soho, spanyol állampolgár, petíciója a 0570 per 2013-as következik a romániai korrupcióról. Azonnal meg is kapja a szót 5 percben. Félbeszakíthatom, mi történik a továbbiakban? Mi történik? Mi? Mi történik továbbiakban a mi petíciónkkal? Nem pontosan értettem meg. Most meghallgattuk Önöket, és az Európai Bizottságot is, és innen most a kollégák az Önök információit tovább viszik a meghallgatásra. Ez egy nagyon széles körül meghallgatás lesz. Az Önök petíciója hasznos lesz számunkra abban, hogy folytassuk a párbeszédet a témáról. Köszönöm. És most nagy örömmel adom meg a szót következő petíció benyújtójának, Szoho úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmagyarázni, hogy én Szohó úr nevében fogom bemutatni a petíciót, ő ugyanis orvosi kezelés alatt áll, amiatt a rengeteg szenvedés miatt, amit az okozott, hogy a korrupt adminisztrátorok miatt elveszítette romániai vagyonát. Gyakorlatilag az egész tőkéjét több mint két millió eurót elveszített, amit Európában ruházott be. Nincs sok időm, úgyhogy nagyon röviden fogom a helyzetet a legfontosabb részletek bemutatásával összefoglalni. Szohó úr már 11 perben próbált érvényt szerezni az igazának. 2000-ben alapított egy céget a Karasz-Szavarin régióban, Romániában egy faüzemről volt szó. Ez az egyik legszegényebb régiója egyébként a Romániának. De mindig pénzt követeltek a tisztviselők a cégétől, és éppen ezért jogi eljárásra, jogi útra terelte az eljárást, de Szohó úrat nem hívták, nem tájékoztatták, hogy mikor kell például elmennie a peres eljárásokra. Volt olyan példa is, hogy a panaszát elutasították, Aztán volt olyan, hogy Szohó úr jelenléte nélkül döntöttek az ügyében. A cég vezetője volt, amikor azt mondta, hogy egyébként nem is győzhet Szohó úr, hiszen az ellenfele 24 ezer eurót fizetett azért, hogy ő nyerjen a perben. Szóval Szohó úr nem tudott részt venni a tárgyalásokon, és nem tudott megfelelően jogorvoslatot kérni a számára káros öm, határozatok miatt. Volt, aki, volt olyan is, hogy a tisztviselő, akinek benyújtotta a panaszát, egyszerűen egy dobozba rejtette azt, és nem is jutott el a hatóságokhoz. Aztán, amikor erre Szohó úr rájött, akkor felvette a bukaresti hatóságokkal a kapcsolatot, ahol a rendőrkapitány szintén nem járt el helyesen az ő panaszával kapcsolatban és a rablással kapcsolatos panasz, amit benyújtott, szintén teljesen eltűnt. Úgyhogy a különböző öm, jogászok és például öm, ügyészek is, akik foglalkoztak az ügyével, ezek közül például kettőt a későbbiekben elmozdítottak korrupciós ügyek miatt. Ez az egész megkérdőjelezi az eljárás tisztességét. Szóhó urat folyamatosan zaklatták, és a szabályok betartására ösztönözték, miközben a tisztviselőket nem. Ő nem akart a rendőrségnek vagy a bíráknak ö, pénzt fizetni, de éppen ezért szisztematikusan elrekesztették előre a jogorvoslathoz való utat. És ráadásul ezt a rendőrség és a bíróság összhangban tette. Az Európai Bizottság 2012-ben és 2014-ben szintén beszámolt a korrupciós helyzetről Romániában. Szohó úr már 2004-ben szembesült a korrupcióval, egy olyan tisztviselővel szemben, akit később, akár később két év börtönbüntetésre is elítéltek korrupciós ügyben való részvételért. Három különböző testületet hoztak létre aminek az volt a célja, hogy ellenőrizze a korrupciót Romániában. Ezekkel Szohó úr megpróbált felvenni a kapcsolatot, ráadásul ezek EU-s pénzből működtek. A spanyol nagykövetség is egy mapát nyújtott át az elnökségnek, illetve a jogi képviselőnek, de noha azt mondta a Temesvári ügyész, hogy továbbadja ezt a bíróságnak, valahogy ez soha nem jutott el olyan pontra, hogy ügy legyen belőle. A spanyol nagykövet is felvette a kapcsolatot a konzullal, illetve az ügyésszel, de azt mondták neki, hogy semmi nem fog történni. Aztán Románia EU-s képviseletéhez is ellátogatott Szohó úr, de hiába. Most az Európai Parlamentet szeretné Szohó úr felkérni arra, hogy segítsen neki, mert ez az ügy a romániai elterjedt korrupció miatt oda vezetett, hogy ő nem tudta megvédeni magát, és ez az Európai Alapjogi Karta 20. és 47. cikkének a megsértését jelenti. A romániai antikorrupciós hatóságok nem töltik be a feladatukat. Ezért ezeket a tényeket azért mutatjuk be önöknek, és a háttér dokumentációt természetesen csatoltuk, mert azt szeretnénk kérdezni, hogy mit tehet egy európai állampolgár, amikor megtagadják tőle a jogait egy másik Európai Uniós tagállamban. Elnök, köszönöm szépen Garcia úrnak, aki itt Szohó urat képviseli. Most az Európai Bizottság képviselőjének Dejeger asszonynak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Mindenki hall engem? Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani a petícióért. És nagyon sajnálatosnak tartom azt a tapasztalatot, amit a petíció benyújtója elszenvedett, és a pénzt, amit elvesztett. Az Európai Bizottság nem kompetens ebben az ügyben, az ilyen panaszok esetében, mert nem az Európai Uniós jog hatája alá tartozik ez a probléma. Ezért a román állam ellen nem tudunk panaszt benyújtani. De nagyon érzékenyen érint bennünket az ön esete, és más hasonló esetek is, amikről rendszeresen kapunk információt. Ahogy a petíció benyújtója is mondta, az Európai Bizottság nyoman követi a helyzetet a tagállamokban rendszeresen. Vizsgáljuk a korrupció elleni harc, illetve a jogrendszer reformjának a haladását Romániában, és az ilyen információk nagyon hasznosak számunkra. 2007-ben a csatlakozás után Románia jogi reformokat for, vezetett be, és korrupció ellenes intézkedéseket hozott. Bizonyos normákat, benchmarkokat kell, hogy elérjen Románia e tekintetben. Az Európai Bizottság több látogatást is tett évente Romániában, szakértők különböző tagállamokból ellátogattak Romániába, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan haladnak a jogi reform, illetve a korrupció elleni harc terén. Az Európai Bizottság minden évben elfogad egy jelentést és ajánlásokat fogalmaz meg Romániának. 2015 elején született meg a legutolsó ilyen jelentés, és most szeretnék idézni belőle, hiszen ön számára is fontos tudni, hogy a 2013-ban elért haladást megerősítették 2014-ben pozitív tendenciákat, és megnövekedett professzionalizmus tapasztaltunk az igazságügyben, és a legfelsőbb korrupció elleni fellépést hatékonynak találtuk. Nagyon fontos, hogy tovább erősítsék és biztosítsák ezt az előrehaladást, és hogy egyre inkább is fel kell ismerni az általános korrupció elleni küzdelmet. Ennek olyan mértéke van, hogy szisztematikus megközelítésre van szükség a kezeléséhez. Elismerjük tehát, hogy létezik a korrupció. Körülbelül 800 embert letartóztattak és elítéltek felső szintű korrupció miatt Romániában. Tehát ahogy ön is mondta, miniszterekről, parlamenti képviselőkről is volt szó, több mint 25 bíráról, akiket szintén elítéltek, tehát van haladás, de hát még tovább kell haladni. És az Európai Bizottság a reformokban igyekszik segíteni Romániát, nyomon követi a haladást. Össze kell hangolni mindezt a gazdaságpolitikával, ezért az Európai Tanács azt javasolta a bizottságnak, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg Románia felé, hogy a jogi rendszerüket tovább reformálják, és a korrupciót erősítsék, a korrupció elleni küzdelmet erősítsék meg, mert ez fékezi a román gazdasági fejlődést. Tehát reméljük, hogy a gazdasági okokból kifolyólag is tovább fognak küzdeni a korrupció ellen ezekre a pontokra szerettem, szerettem volna felhívni a figyelmet. Pénzügyi mechanizmusokkal is próbáljuk, illetve a strukturális alapokról szóló rendeletben, valamint az Európai Unió költségvetéséről szóló költségvetési rendeletben is vannak olyan kitételek, amelyekkel próbáljuk ösztönözni a nem megfelelő alkalmazás elleni fellépést. A kifizetéseket például fel lehet függeszteni, és ez egyébként gyakran meg is történik akkor, amikor a korrupció gyanúja merül fel. Itt meg is állnék. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm önnek. És most pedig nagy örömmel nyitom meg a kollégák előtt a lehetőséget, hogy hozzászólnak Izaskun Bilbao az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm. Üdvözlöm Szohó urat és az őt kísérőket. Azt hiszem, az Európai Bizottságtól többet várunk. Átfogó nyomozást, hiszen egy Európai Uniós állampolgár alapjogait sértették meg. Ez az összes európai állampolgár biztonságát érintő kérdés. És erre nem kaptunk választ. Nem kaptunk választ arra a kérdésre, amit az állampolgár feltett. Szoho úr jól menő üzletember vállalkozó volt, megpróbált egy nemzetközi dimenziót vinni a cégébe, és most tönkrement. És nem azért, mert olyanok voltak a piaci körülmények, vagy ő nem volt eléggé ügyes üzletember, hanem teljesen másról beszélünk. Egy olyan problémáról, amiről nagyon is tudnak a kollégek. Romániát az Európai Bizottság saját jelentése, illetve a Human Rights Watch is azon országok közé sorolt, ahol nagyon komoly problémák vannak a korrupcióval és az igazságszolgáltatással. Nagyon szoros nyomon követés vagy monitoring kell, hogy megvalósuljon, és van egy olyan ügynökség, ami vizsgálja, vizsgálni hivatott az érdek különbségeket, illetve az összeférhetetlenséget a bíróság, a tisztviselők és a rendőrség esetében. A 2015-ös jelentés azt mondja ki, hogy Romániában haladást sikerült elérni, de hát ez nem elég. A tények is azt mutatják, hogy Szohó úr tönkrement, és ez a probléma már tíz évvel ezelőtt is fennállt, amikor lehet, hogy rosszabb volt a helyzet, de most sem annyira rózsás Úgyhogy remélem, hogy a bizottság azt fogja mondani, hogy ki fogják vizsgálni ezt a konkrét esetet, remélem ez jó példa lesz, és ezáltal több ezer embernek tudunk segíteni, akik hasonló helyzettel kellett, hogy szembenézzenek, de nem tudtak eljutni ezt a bizottságba. Románia állandó képviselője azt mondja, hogy nincs elég információ, aminek alapján nyomozást lehetne kezdeni az ezen esetet érintő korrupcióról de most azt szeretném mondani ennek a szakbizottságnak a tagjainak, hogy Szohó úr egy egész paksamétával érkezett. Itt látható ez az óriási kupac, az összes dokumentum, ami szükséges. És öt percben csak a legfontosabbakat foglalta össze a jogásza, de itt van minden információ. Tehát nem fordíthatjuk el a tekintetünket erről az ügyről ez csak a jéghegy csúcsa. Számos állampolgár szenved, és nem elég általános nyilatkozatokat tenni az előrehaladásról, hanem határozott választ várunk Szohó úr számára. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig Itorogáis úr kapszót. Kérem, hogy legyen nagyon rövid, ha lehetséges. Maximum két percben kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony! látom, hogy a dolgok nem nagyon változtak a petíciós szakbizottságban, amelynek én is tagja voltam tíz éven keresztül. Üdvözlöm a régi kollégákat e szakbizottságban. Tudjuk, hogy az elmúlt években milyen rengeteg petíció érkezett. De itt most egy olyan állampolgár, egy olyan spanyol állampolgár petíciójával foglalkozunk, ahol egy valódi személyes gazdasági, üzleti tragédia esete forog fenn. Szohó urat nem támogatta, nem segítette egy olyan rendszer, aminek egy jogállamiságon alapuló igazságos rendszernek kellett volna lenni egy EU-s tagállamban. A Románia épp úgy EU-s tagállam, mint a többiek. És ahogy az előttem szóló is mondta, több, mint elég bizonyíték van ezekben a mappákban, ami megmutatja azt, hogy nem megfelelően bántak vele, és hogy európai állampolgári jogait megsértették Romániában. Szohó úr, az áldozat ma, de lehetne bármelyik másik állampolgár vagy üzletember, akit hasonló ö, élmények érnek Romániában. Úgyhogy nagyon röviden, elnök asszony, az Európai Bizottságnak szeretném azt mondani, hogy meghallgatván az ő kommentárjukat, világos ellentmondást látok. Azt mondta nekünk, hogy az Európai Bizottság nem kompetens, hogy ezzel az ügyel foglalkozzon. De hát közben azt is halljuk a bizottságtól, hogy mindent megmagyaráznak, amit Romániában csinálnak. Tehát különböző intézkedéseket hoznak, nyomozásokat folytatnak. Teljesen világos, hogy az Európai Bizottság bele van vonódva a korrupció leküzdésének a problémájába. Tehát rendszeres látogatásokat tartanak Romániába. Az egyik látogatásuk során vegyék fel a kapcsolatot azokkal, akik a Soho ügyben érintettek, és nézenek utána. Ennyit szeretne a petíció benyújtója kérni. És végezetül, elnök asszony, néhány dolgot szeretnék kérni a petíciós tagbizottságtól. Egy, maradjon nyitva ez a petíció. Kettő, a román hatóságokat felkérem, hogy jöjjenek el, és szóljanak fel a petíciós tagbizottság előtt, ahogy azt már nagyon gyakran tettük, akkor is, amikor én tagja voltam ennek a szakbizottságnak. A hatóság képviselői az érintett országokban, mint mondjuk Spanyolország, vagy Dánia, vagy Görögország, vagy más országok, gyakran ellátogattak hozzánk, és elmagyarázták az álláspontjukat az ilyen és hasonló súlyos esetekben. És azt is kérem az Európai Bizottságtól végezetül, hogy megfelelő átfogó választ adjon Szohó úr konkrét kérdéseire, és ne csak ilyen általánosságokat mondjon arról, hogy mit csinálnak Romániában, hanem e konkrét petícióra vonatkozó választ adjanak. Úgy gondolom, hogy ön kellene, hogy küldjön egy levelet a petíciós szakbizottság nevében a román hatóságoknak, a román kormánynak, és az igazságügyi hatóságoknak, amelyben magyarázatot kér arra vonatkozólag, hogy mi történik a petíciós bizottság aggodalmát kellene, hogy kifejezze ez a levél. Szohó úr üre így iránt, és nyitva kell hagyni ezt a petíciót, hogy láthassuk, hogy milyen fejlemények következnek be, és hogy reagálnak a román hatóságok. Hangsúlyozom, ezt a petíciót nem lehet lezárni. Amíg nem kapunk pontos információt a román hatóságoktól arról, hogy mi történik Szohó úr ügyében. Köszönöm. Thank you very much. And now I have... Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek még hozzászólásra. Ezzel lezárom a listát, remélem ez rendben van. Reberga úr, Martán úr, Teri Brachász úr. Akkor ezzel lezárhatom a listát? Rebega úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a sajnálkozásomat kell kifejeznem Szohó úr veszteségei miatt. Szeretném pontosítani, a céget 2000-ben hozták létre, a Szohóféle céget, azóta Romániában egy sor reformra került sor, vonatkozik ez az igazságszolgáltatásra is, és ezt egyébként az Európai Bizottság is belátta a legutóbbi haladási jelentésünkben. Éppen ezt igazolják vissza, hogy Románia helyes úton jár. A második pont. Románia képviselete választ adott, igenis választ adott a megfelelő hatóságok kéréseire. Ők azt mondták, hogy nincsenek egyértelmű bizonyítékok, kielégítő bizonyítékok. Harmadik pontként az összes fellebbíteli lehetőséget kihasználták, de talán az Európai Emberi Jogi Bírósághoz lehetett volna fordulni, még és ott keresetet indítani az egyezmény rendelkezésének megsértése miatt. Megtették ezt? És ha igen, milyen választ kaptak az, emberi, az Európai Jogok Emberi Bíróságától, az Emberi Jogok Európai Bíróságától? Jó, hát hiszen van itt egy együttműködési és jóváhagyási mechanizmus, az Európai Bizottság erre felhívta a figyelmet, itt minden arra mutat, hogy az eredmények végül is helyes irányba mutatnak. Mondom még egyszer, nagyon sajnálom Szohó úr kárait, de azt szeretném kérni valamennyiünktől, hogy vegyük komolyan az intézményeket, ha érintve vannak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most Martin úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom megítélni a helyzetet, hiszen nem vagyok nagyon kompetens, de ez a vita azt mutatja nekem, hogy az Európai Bizottság elismeri, hogy korrupció van Romániában. De mindazonáltal erre nem reagál. Nem reagál Szóhó úr kérdésére. Szóhó úr elmondta, hogy az én jogaimat nem tartotta tiszteletben Románia, például az, hogy méltányos eljáráshoz való jogom van, és itt van az kezében az összes bizonyíték arra, hogy ő áldozat volt, gyakorlatilag meglopták, és a jogait nem tartották tiszteletben. Tehát látjuk, hogy itt vannak a bizonyítékok, és ezek után felmerül az emberben a kételj. És ráadásul öm, a bizonyítás terhe nem a ö, áldozaton van szerintem, hanem a hatóságokon. Tehát szerintem egy konkrét öm, vizsgálatot kellene indítani ebben a kérdésben, hiszen itt egy globális problémával nézünk szét, szembe, amelynek itt egy individuális példája Szohó úr esete. És ráadásul az egy-európai állampolgárokat meg tudnánk nyugtatni ezáltal, és meg tudnánk mutatni nekik, hogy nem csak néhány jogállam van, hanem az egész kontinens ugyanazoknak a jogszabályoknak kell, hogy megfeleljen. Tehát én szerintem is nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció, és hogyha nem lehet a Romániától egy új eljárást követelni, akkor is legalább járjunk el úgy, hogy megfelelő eljár, megfelelő vizsgálatot lehessen lefolytatni az ügyben. Harry Cabras. Don't, don't worry. I got it right don't, don't worry about my name. It's a difficult name, I know. Aggódjon a nevem miatt, tudom. Terének neveznek a barátaim. Engem is nagyon érdekel a bizottság reakciója. Egyetértek azokkal, Márten úrral és a többiekkel, barátaimmal, Bilbao Arendika képviselővel, akik már elmondták azt, ami szerintem is igaz, hogy nem elég azt mondani, hogy hát általánosságban jobban mennek a dolgok. Itt egy Európai Uniós állampolgárról van szó, aki eljött ide. És hogyha ez megtörtént vele tegnap, vagy 2000-ben, az nem számít. Az számít, hogy igazságtalanságra, jogtalanságra került sor. És lehet, hogy a bizottság azt gondolja, hogy ők nem tudják lefolytatni a vizsgálatot. De kérheti azt a bizottság, hogy a román kormány hajtsa végre ezt a konkrét, ennek a konkrét esetnek a felgöngyölítését. Hogy reagáljanak a petíció benyújtójának a kérdésére, és vizsgálják ki a helyzetet. Ezért a magyarázatok megkapásáig szerintem hagyjuk nyitva a petíciót, mert Szohó úrnak nagyon komoly érvei vannak. Úgyhogy látnunk kell, hogy mit fog erre reagálni a román kormány. Nem az Európai Bizottság, a román kormány. Úgyhogy szerintem a bizottságnak az a feladata, hogy így közvetlenül is védje meg az állampolgárait. Ez az európai állampolgárok érdeke. Köszönöm. Thank you very much. You know, we are... Köszönöm szépen. Valamennyien tudják, hogy teljesen kicsúsztunk az időből. Lett volna még kolléga, de én lezároltam a listát egy néhány perccel ezelőtt, ami konkrétan azt jelenti, hogy szívesen megadom a szót önöknek, Szóho úr jogászaként, de egy percben. Köszönöm szépen. Amit igazából nem értek, hogy ez az Európai Bizottság, aki végül is a szerződések őre az államokat védi, miközben a szerződések betartásáról kéne gondoskodnia, és a polgárokat ilyen módon védenie. Úgy gondolom az Európai Bizottság egy bürokratikus funkciót lát el, és nem azt csinálja, amit tennie kellene, miszerint a szerződések őreként kellene fellépnie. Ezért aztán igenis indokoltnak tartanám, hogy az Európai Bizottság legyen azon a véleményen, hogy a főtanácsnok készítsen egy jelentést olyan értelemben, hogy hogyan folytatjuk a munkát a 20. és a 47. cikk sérelme miatt. Ez az egyetlen lehetőség, hogyha észszerű hozzáférést akarunk biztosítani az igazságszolgáltatáshoz is, kedves Hölgyeim és uraim, ezzel szeretném még zárni, ami valóban aggaszt, az a jelentés sor, ami Romániában ismert, ha nem akarnak valamit, akkor eltűntek papírokat. Itt független intézménynek. Ez egy rendkívül kemény és érzékeny ügy, azt kell, hogy mondjam. Kérem, figyeljen arra, amit elmondok hogy továbbítsa az üzenetet az ügyfelének. Azért mondom, ez egy érzékeny és nehéz ügy, és együtt érzünk Szohorral, aki sokat szenvedett. A következőt javaslom. Itt a bizottság, a szakbizottságunk részéről megbízunk a titkárságot azzal, hogy keresse meg az Európai Parlament jogi szolgálatát, hogy adott esetben találjunk megfelelő utat ebben az esetben, és ilyen értelemben nyitva is tartjuk ezt a petíciót, talán írhatnánk egy levelet a szakbizottság nevében a főtanácsotnak, de ezt egy kicsit nyitva tartanám egyelőre, mert meg kell nézni, hogy mire jutunk a jogi szolgálattal itt a házban lehető leggyorsabban sort kerítünk erre. Amit még tehetünk az az, hogy levelet írunk az állandó képviseletnek, a román állandó képviseletről van szó, és megkérhetjük a kompetens hatóságot, hogy ezt az esetet konkrétan vizsgálják meg. Ennyit tudok betervezni, ami előre vezethet. Lehet, hogy nem tökéletesen elégedettek, de ez egy lehetőség, és én csak erre tudok gondolni most. Meg fogjuk tenni, amit ígértem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem folytatjuk most, hiszen egy sor további témánk van még, és biztonságos hazautat kívánok Spanyolországba, és eh, kérem, adják át eh, a legjobb kívánságukat a szakbizottságunk részéről Szohórnak. Köszönöm szépen. És a 12. napi rend következzék, erről már vitatkoztunk. A Right to Water európai kolgári kezdeményezés nyomon követéséről Margaret egyetért, ezt nyilván vele, hogy ezt meg kell vitatni. Az egyetlen dolog, amit itt ki szeretnék domborítani, hogy a következő eljárás, a módosítók határideje, április 17-e dél, konkrétan holnapról van szó, és 12 órát jelent és szavazni fogunk a szakbizottságban május 5-én, és bízunk abban, hogy nagyon jó véleményt készítesz. Egy mondatot szeretnék mondani, mondja Akanasszony. Igen, volt egy ideiglenes shadow ülésünk, és meghívtam, és igyekszem bevonni az embereket, nagyon jó leveleket kaptam a résztvevőktől, és ma délelőtt, és, vagy tegnap nagyon konstruktív volt egyelőre az együttműködés, és várom a módosítókat. Azt tervezük, hogy lesz egy árnyékeledő ülés majd jövő héten. Ennyi volt a kommentárom. Teljes joggal mondtad, hogy az elveket illetően igen, rendben van. Nagy, nagyszerű kollégáim vannak. Köszönöm szépen. Akkor a következő vélemény. Péter. Egy dolgot akartam tisztázni, nagy kolléga beteg, nem tud itt lenni. Biztos, hogy jó együttműködés fog kialakulni. Most pedig a polgári kezdeményezésre vonatkozó vélemény kiejteném a nevét, ha tudnám, de van itt egy vélemény, aminek a menetrendje április 26-a a petíciós bizottságban szavazunk, június 23-án és az AFKO-ban pedig szeptember 22-én szavaznak róla. Nem hiszem, hogy ezt meg kell vitatnunk, csak tudatni akartam, ismertetni akartam, hogy ez a menetrend a továbbiakat tekintve akkor pedig gyakorlatilag beelőztük a programot, lezárhatom az ülést, és három órakor találkozunk délután.